Hey colleagues, maybe we can make a start people... Kedves kollégák, hát akkor, ha mindenki helyet foglal, akkor elkezdhetjük. Hát sajnálom a késedelmet, a koordinátori ülés hosszabbra nyúlt, sok mindent meg kellett beszélni a szakbizottságunkban, és ezért kicsit hosszabbra nyúlt a koordinátori ülésünk a közös parlamenti közüléssel kapcsolatos napirendet a délutánra halasztottuk el, tehát csak egy napirendi pontunk van ma délelőtt, ez pedig az EU és a globális fejlesztési keret 2015 után. Ez az egyetlen napirendi pontunk most délelőtt. Eszmecserét tartunk erről a pontról, és ma délután pedig majd erről fogunk szavazni, illetve a módosítókról. Bizonyára tudják a kollégák, hogy 466 módosító született ezen jelentéssel kapcsolatban, tehát látszik, hogy mennyire érdekli ez a kollégákat. Nagyon fontos ez a téma a szakbizottságunk számára, mert jövőre kell megtalálni a 2015 utáni fejlesztési keretet, és szeretném Davos Tírnak megköszönni a munkáját, intenzíven tárgyalt az árnyékjelentéstevőinkkel, és nagyon keményen dolgoztak mindannyian azon, hogy létrejöjjenek a kompromisszumok a 2015-ös időszak utáni célokról. Tehát egyértelmű álláspontunk van a szakbizottságunk részéről, amit már a decemberi miniszteri ülés elé tudunk tárni. Át is adom a szót Stír úrnak, utána pedig majd az elnyékjelentés tevőknek és a kollégáknak, majd a bizottságnak is. Devo tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, hadd kezdjem azzal, hogy én is köszönetet mondok az elnyék jelentéstevőknek a jó munkájukért. Nagyon nehéz volt ez a gyakorlat, hiszen 466 módosító volt. Sikerült azonban tegnap délután befejeznünk ezt a munkát, és a pontos megfogalmazást is elfogadták a különböző politikai frakciók, mint egy 70 kompromisszum esetében. Tehát ez majd könnyebbé teszi a szavazó listát is, de mindemellett, ami még fontosabb, egy nagyon erős üzenetet is küld ez. Úgy sikerült mindezt elvégeznünk, hogy a különböző nézeteket figyelembe vettük, amiket a szabizottságban a különböző frakciók képviseltek. Nagyon kiegyensúlyozott volt ez, és ehhez jó akaratra is szükség volt mindenki részéről. Tehát mindenképpen szeretném megköszönni ezt a fajta együttműködést. Nagyon fontos az a szöveg is, amely a kompromisszumban van. Ebbe beleillesztjük azt a véleményt, amit a FEM szakbizottságtól kaptunk. Számos kompromisszumban megjelenik az ő véleményük. és persze nem tudtunk mindent átvenni, hiszen plusz 60 módosító volt még, ezek majdnem olyan hosszúak voltak, mint a mi jelentésünk, tehát nem tudtuk mindent belevenni a kompromisszumba. Erről majd blogban történő szavazás lesz a végén. Az is fontos, hogy a legutóbbi eszmecserénkor sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk az egyenlőtlenség leküzdésére, nagyon fontos a szegénység leküzdése, a fejlesztés az új globális keretben. Megváltoztattuk egy kicsit a jelentés struktúráját is, így tükrözvén a különböző elképzeléseket a politikai frakciók részéről, és hangsúlyoztuk azt, hogy mennyire fontos a globális partnerség. Korábban is már ezt megemlítették a jelentés különböző részein, de most már ezt egyértelműen kiemeljük, hogy mennyire fontos az új globális partnerség. Így úgy vélem, hogy sikerült mindazt kifejezésre jutatni, amely fontos volt az jelentéstevők szempontjából. Hangsúlyoztuk az egyetemesség kérdését, illetve felvívjuk a figyelmet arra, hogy az EU külső és belső politikája szempontjából figyelembe kell venni az új fenntartható fejlődési célokat. Sikerült egy jó, elfogadható megoldást találni arra a dilemára is, hogy az SDG-k listáját egyszerűsítsük-e, vagy inkább szembenézzük azzal a veszéllyel, hogy ezek eltűnnek akkor, hogyha megnyitjuk a, az egész csomagot, de sikerült egy olyan megfogalmazást találnunk, amely által a nyílt munkacsoport munkáját dicsérjük, és továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy az SDG-ket eh, csoportosítsuk, viszont nem a leginnovatívabb célok kárára, és egyeteműen nem az emberi jogi megközelítés kárára. A végső megjegyzésem az az, hogy koherens és kiegyensúlyozott a szöveg. Persze a megállapodás, ami tegnap létrejött, az nem megy át semmilyen határon, amit a politikai frakciók feltüntettek, mindenki azon volt, hogy a lehető legtöbb lényegi dolgot bele tudjunk foglalni ebbe a szövegbe. Ha ma délután sikerül ezt megszavaznunk, amiben én biztos vagyok egyébként, akkor ez a plenárisra fog kerülni, ez egy kiegyensúlyozott szöveg lesz, amely egyértelmű üzeneteket tattam, és remélhetőleg figyelem veszik majd a tanácsülésén decemberben. Köszönet önnek és az asszisztensének is az elvégzett jó munkáért, amit ugye a képviselőtársaknak megküldtünk e-mailben. Alice Slime következik a szocialistáktól. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáért. 466 módosítóval foglalkoztak, és kevés idejük is volt. elégedettek vagyunk az eredményekkel, jó eredmény ez. Szeretnék köszönetet mondani a többi árnyék előadónak is az együttműködő szellemért, közös munkánkért, így erőteljes álláspontra tudtunk helyezkedni, és így befolyásolhatjuk a tanácsot és a tagállamokat. Ez egy jó kiegyensúlyozott jelentés, az Open Working Group a célkitűzéseinknek megfelelően alakul, megfelelően behatároltuk a célkitűzéseket, minden egyetértettünk, hogy nem kérdőjelezzük meg a legambiciózusabb, leginnovatívabb célokat, amelyek a nyílt munkacsoport dokumentumában szerepelnek. Nyitva állunk a megújított partnerség előtt, az a lényeg, hogy ezt a keretet minden érintett országra alkalmazták. Az Európai Uniónak úttörő szerepet kell játszania. Nagyon fontos a szegénység felszámolásában mind a három dimenzió. Fenntartható fejlődés, fontos a az országok között együttműködés javítása, és az országokon belüli helyzet javítása is a többi frakció, és így ítélte meg. Azt is hangsúlyoztuk, hogy a megközelítésnek a leggyengébb, legkiszolgáltatottabb emberekre kell összpontosítani a, az egészségügyre, az oktatásra és a reprodíciós jogokra helyeztük a hangsúlyt, illetve az ég alatt küzdelemben a szükséges intézkedésekre a kormányok felelőssége fontos. Rövid idő alatt tudtuk elvégezni ezt a munkát. A nőjogi szakbizottság tagjaként, amely ugye egy sor módosítót szintén támogat, nagyon örülök, hogy a fiatal nőknek és általában a nőknek a helyzetét kívánjuk javítani a módosító háttere megtalálható a Nőjogi Szakbizottság módosítóiban, és Bízunk benne, hogy a plenárison a legnagyobb, legnagyobb többség sorakozik fel a jelentés mögé, és így a tanácsal szemben megfelelő súlyunk lesz. Nem szabad itt megállnunk azonban az emberekkel, a kormányokkal, a honfitársainkkal meg kell ismertetni a jelentést, és 2015. decemberig a fejlesztési év keretében meg kell ismertetni a célokat. Nincs Deva. Mikrofon is hasznos, igen. Inkább átengedném másnak most a szót. Jó, Pavó Váriden következik akkor. Az én vagyok, mondja Pávol Várinden. Köszönöm, Linda, köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Davornak és az árnyék előadóknak. Jó volt az együttműködés, és az ELDE munkatársai, az ELDE csapata támogatják az összes módosítót. Egy probléma van azonban ezzel a jelentéssel véleményem szerint, mégpedig az a tény, hogy az ökológiai fenntarthatóságot nem igazán domborítja ki. Ennek egyik oka az, hogy az ENVI szakbizottság nem készített véleményt, ha készítettek volna, akkor egy csomó módosító érkezett volna az ökológiai, környezeti fenntarthatóságra vonatkozóan. Ezért kérném a támogatásukat három módosítóhoz, ami nem került be a kompromisszumokba. Kettő ezek közül az urbanizáció problémáival foglalkozik, a 27-es és a 173-as. 7,2-7,3 milliárd ember él a világban, a fele városban. Az előrejelzések szerint 9 milliárd fölé fog emelkedni a világ népessége, és kétharmada az embereknek nagyvárosokban fog élni. A legnagyobb városok el fogják érni a 100 milliós népességet, mega citik jönnek létre. Ez gazdaságilag és környezetileg sem fenntartható ezeket a módosítókat azért nyújtottam be elsősorban, hogy emlékeztessem magunkat a jövőben várható fejleményekre, és azért, hogy regionális szakpolitikákat követeljünk az egész világ régióinak kiegyensúlyozásához, hogy a kisebb települések is fejlődhessenek. Jeffrey Sachs támogatta a milleniumi falu és településfejlesztési programot éppen ennek az egyensúlynak a megtalálása érdekében. Úgy gondolom, hogy ezt támogathatjuk. Végül pedig 165-ös módosítót is benyújtottam, ezt felolvasom, elég rövid ökológiai fenntarthatóságot követelünk, illetve ezért hívunk fel a fejlett és a fejlődő országban egyaránt a megújuló és természetes erőforrások megfelelő használatával, a környezet védelmével. Úgy gondolom, hogy erre az egyensúlyra szükség van, mert a környezeti szempontok nem nagyon szerepelnek. Egyébként elégedettek vagyunk, és támogatni tudjuk a kompromisszumos módosítókat, de kérnénk ennek a három módosítónak a támogatását. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt Déva úrnak megadnám a szót, Hadd üdvözöljek egy látogatói csoportot, Lola Sánchez Caldente kollega hívta meg őket, a Circulare Cartagena de Podemos eh, szervezet részéről jöttek, köszönjük, hogy eljöttek. Most pedig Déva úrnak adom át a szót. Szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló jelentését Stír úrnak. A legtöbb módosító támogatjuk. A 27-es bekezdéssel viszont gondunk van. A pénzügyi tranzakciós adó szerepel itt. Ugye a pénzügyi eszközök mozgósítása témájában ezzel komoly gondunk van. A pártom teljes mértékben ellenzi ugyanis nem tudom, hogy hogyan fogunk ebből kimászni, de jobb lenne a jelentésnek, ha nem lenne benne. Kérem az előadót, hogy valamit próbáljunk ezzel csinálni. Egyébként, Stír úr, gratulálok, kiváló munkát végzett. Elnök, köszönöm szépen. Most megnyitom a lehetőséget, hogy mások is hozzászólhassanak. Ó, látom, hogy sokan szeretnének. Lola Sanchez a GUE-től, mert a GUE még nem szólalt fel, tessék. Bocsánat, Lola. Mielőtt elkezdi a többiek is jelentkezzenek, még egyszer kérem, hogy ki szeretne hozzászólni. Igen, tehát a neveket szeretnénk összeírni, aztán Lola belekezdhet. Tessék! Köszönöm szépen. A GUE támogatja a végleges megfogalmazást, csak azt a három gondolatot szeretném kiemelni, amelyeket támogattuk és amelyek belekerültek mindenek előtt az egyetemes keretek védelme, amelyekbe beletartozik minden fejlődő és minden fejlett ország is illetve a feltörekvő országok. Úgy gondoljuk, hogy az egyenlőtlenségek okaival is foglalkozni kell a célkitűzések között. Az egyenlőtlenségek gyakran a bizonyos emberi jogok megsértéséből erednek diszkriminációs és más okokról is szólunk, és az emberi jogok alapján kell felépíteni ezt a struktúrát. Aztán már említették, szeretném megismételni, mert fontos, hogy a nőjogokat is erősíteni kell. Ez alapvető fontosságú a fenntartható fejlődés szempontjából. Marin Björk volt a mm, szószólója a Nőjogi Szakbizottságnak ebben az ügyben mindenképpen történelmi jelentőségű, hogy a reprodukciós jogokkal is foglalkozik a parlament, illetve a nők jogai végre bekerülnek egy jogszabályba. Úgy gondolom, hogy ez egy történelmi döntő jelentőségű szakasz. Stier úrnak köszönetet mondok az elvégzett munkáért és figyelembe vették a mi frakciónk számára fontos kérdéseket is, és így széleskörű konszenzusra jutottunk, és egy hangon tudunk megnyilvánulni, így nyilván hatása is lesz az Európai Uniónak ebben. Négyen szeretnék, szeretnének még hozzászólni, hogyha még bárki más is szeretne kérnem, tegyék fel a kezüket. Guerrero Salom. Um, sorry, I've got Teresa, It's Teresa Jimenez Beferil for the EPP, then Enrique Guerrero Salom, then Maria Heuburg, and then Luis Alio. Louis Alio. Does anybody else? Bárki más uh, kérje még a szót, hogyha igen, akkor kérem tegyék fel a kezüket. Tehát Jimenez Beferil az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az erőfeszítéseiért is, hogy ilyen gyorsan, ilyen jó jelentést készített, ahogy a kollégák helyesen mondták, nagyon sok kiváló módosítót sikerült belefoglalnia, és hát nagyon e, kiegyensúlyozott szöveget készített, ezért is külön köszönet illeti őt, illetve az árnyékelő adókat, akik részt vettek ebben a munkában. a nőjogi szakbizottság véleménykészítőit is köszönet illeti, különösen az a szexuális egészség és a reprodukciós jogok a terén. Nagyon örülök, hogy az előadó egyértelműen bevette a szövegbe ezeket a véleményeket. Azt is üdvözlöm, hogy a lányok, kislányok és nők elleni diszkrimináció minden fajtája ellen felszólalunk. A kiskorúak kényszerházassága ellen, illetve a nemi szervek megcsonkítása ellen, fejlesztési keretek kormányzati pillérébe ezt bele is vették. Nos, a privát szektorról is szólni kellett, hiszen az állások 90%-át ők adják, kis és közép szintű vállalkozásokra is gondolni kellett helyi szinten. Köszönöm. Enrique felicitar al señor Stier porque... Köszönöm szépen, én is gratulálok Stier úrnak, mert egyértelműen komoly munkát végzett, és frakció márnyék előadójaként hadd mondjam azt, hogy nyilván nem értünk mindennel mindig egyet, de hát az előadó se ért mindig minden egyet, amit az árnyék előadók javasolnak, úgyhogy köszönet, hogy három kiegészítést elfogadott, amelyek összhangban vannak az én általam tett javaslatokkal. nem azért mondok köszönetet, mert én javasoltam őket, hanem azért, mert a fogyatékkal élő személyekről van egyrészt szó, és fontos ez a téma. Fontos, hogy egycélkitűzések eh, e horizontálisan megjelenjenek, eh, hiszen jelentős a száma ezeknek az embereknek, eh, különösen a kevésbé fejlett országokban ugye az e területre vonatkozó szakpolitikák nem annyira fejlettek, és egyébként is több a fogyatékkal élő ember, a másik javaslat pedig, hogy a humanitárius megközelítést is szerepeltessük itt az általános fellépés keretei között. Aztán fontos a kapcsolódás, a gazdaságirányítás támogatása felé a csődben lévő országok esetében, illetve a háborús helyzetet követő ö, konszolidációban. a lakosság egy részénél nagyon fontos lehet ez a segítség, ami a reprodukciós egészséget illeti. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy egyértelműen értsük, olyan küzdelem ez, amiben nem szabad meghátrálnunk, és az Európai Parlament sokat tett már a múltban is, tehát nem a kezdeténél tartunk a küzdelemnek, mi szerint a nők reprodukciós jogait el kell ismerni. Többször is kiáltunk már a korábbi, az előző ciklus alatt is a reprodukciós jogokért, illetve a fejlődő országok ról egy jelentés is készült, amit eh, én készítettem, és 283 eh, nemmel szavazták le, 278 igen ellenében ezt a jelentést. Nagyon megosztott volt a parlament, de azért most már a többség eljogok mellett áll, és ez a lényeg. Elnézést, nem láttam az ön nevet, tehát ön is jelentéstevő, meg is arra most önnek a szót, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Kevés volt az idő erre a jelentésre, és számomra jelentéstevőnek és új parlamenti képviselőnek ez tűzkeresség volt. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy át túléltem ezt a tűzkeresztséget mindenki nagyon sokat tett, és úgy gondolom, hogy e, a jelentéstevő segítségével sikerült egy ilyen átfogó jelentést ilyen rövid idő alatt elkészíteni. Nagyon fontos volt az számunkra az, hogy ez az emberi jogokra alapozzon, ez volt a vezérfonala ennek a jelentésnek, és e, az ENSZ nyílt munkacsoportjának munkájára is alapozott, nagyon fontos vezérfonal volt ez ebben a jelentésben. A nők jogairól már szó esett. A nők fontos szerepe a fejlesztési együttműködésben, ez egyetemben tükröződik a jelentésben. A gyermekek joga is ide tartoznak, különösképpen a lányok jogaira ügyelve, hiszen tudjuk, hogy bizonyos régióban ez nagyon fontos, és ezt láthatjuk ebben a jelentésben is egyenlőtlenség, egészségügy, ezekről már szó esett. Nagyon fontos az is, hogy elismerjük azt, hogy a klímaváltozás egy olyan terület, amely a jövőben problémákat okozhat, és foglalkoznunk kell azzal, hogy hogyan bánunk ezzel. Itt gondolni kell az élelmezés biztonságára is, jelenleg nincsen még katasztrófa, de itt arról van szó, hogy a klímaváltozással hogyan tudunk majd a jövőben szembenézni, hogyan tudjuk majd ennek kapcsán biztosítani az élelmezést. Itt szeretnék majd egy külön szavazást kérni a zöldek részéről a 84-es pontnál, ugyan itt egy óriási kihívásról van szó, a környezet kapcsán, a környezettel való bánásmód kapcsán a jövőben. Ez egy olyan dimenzió, amelyre szükségünk van az emberi fejlődés, az élelmezés szempontjából. És szeretném azt kérni, hogy szavazzák meg ezt a módosítónkat. Ebben a módosítóban a környezetvédelmi aspektusokat emeljük ki. Összességében meg fogom szavazni ezt a jelentést, jó alapot képez ez a további vitáink számára, és valóban szükség volt erre a jelentésre. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, Stír úrnak és munkatársainak is. Elnök, köszönöm szépen! Megvizsgáljuk majd a 84-es módosítót, nem igazán van előttem a szavazó lista, nem tudom, hogy lesz-e itt külön szavazás, de a titkárság ezt ellenőrzi. Igen, valóban már külön szavazásként van feltüntetve a szavazó listán. E, Adió úr következik. Köszönöm, elnök asszony. November 11-én mindenek előtt az európai polgárháborúban elesettekre emlékeznék. Ugye az első világháború valójában ez volt. A jelentésben nagyon jó dolgok vannak, de két méretes hiányt is tapasztalunk a Prambulum bekezdésekben, illetve a migrációs áramlásokkal nem foglalkoztunk, ugye észak-dél irányban, pedig a fenntartható fejlesztéshez tartozik ez is, a nemzetek fejlődésének egy fontos tétje ez. A második téma pedig, ami meglepett, egy olyan országból érkezett, amely a krízis okozói között volt, szóval, hogy korrupcióról egyáltalán nincs szó, nagyon sok fejlesztés azért nem valósult meg Franciaországban, amit a francia kormány finanszírozott évtizedeken keresztül, mert korrupció és háborúk miatt eltűntek a pénzek. Szerettem volna, hogyha egy külön bekezdés foglalkozik a korrupcióval nem csak a múltbeli és jelenlegi afrikai partnereknél zajló korrupcióval, hanem azzal is foglalkozni kellene, hogy létrejöjjenek azok a struktúrák, amelyek lehetővé teszik az európai fejlesztési segélyek korrupciómentes felhasználását. Elnök, úgy látom, hogy más nem kéri a szót, először a bizottságnak adom meg most. Bocsánat, nem láttam önt, NATO úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Amit hallhattunk, az nagyon lényegi. A korrupció az egyik legnagyobb akadályozója a segítségnyújtásnak. Mindegy, hogy hol foglalkozunk a fejlesztéssel, a korrupció. Igazából azt jelenti, hogy vizet töltünk egy feneketlen holdóba. Egészen fontos az, hogy megfelelően felügyeljük a segítségnyújtást, főként ott, ahol azt nyújtják, illetve azt, ahol kiadják. Nagyon korrupt országok is léteznek általában azok, amelyek a leginkább elmaradottabbak. Az az ország, amely elmaradott, az általában a legkorruptabb ország is. Ez, erre fel kell hívni a figyelmet. Tudnék példát, adatokat is felhozni. Az egyenlítőni Gínea esetében olyan a fejenkénti bevétel, mint Portugáliában, mint Görögországban, de hogyha Görögországnak vagy Portugáliának fejlesztési segélyt adnánk, akkor az nevetséges lenne, de viszont egyenlítőni Gineába adunk ilyen segítséget. Itt elég szörnyű ez a helyzet. Kongó esetében is segítséget nyújtunk egy olyan országnak, ahol a korrupció teljesen nyilvánvaló. Nigéria, nincs nekem semmi gondom azzal, hogy ezeket az országokat nevén nevezzen. Meg kell vizsgálni a nemzetközi korrupciós indexet. Ezek olyan országok, ahol kérnek segítségnyújtást, de rendkívül korruptak. Mindenképpen egy rendszerre van szükség, hogy ezeket a pénz folyamokat ellenőrizhessük. El kell mondani azt, hogy a korrupció a legnagyobb probléma, mindegy, hogy milyen segítségnyújtásról van szó, azt mindenképpen felügyelni kell annak érdekében, hogy nehogy ez majd egy svájci számlára kerüljön. Nem tudom, hogy a kollégák kérnek ezt szót még. Martin Preda úr a bizottság részéről, a DEFCO főigazgatóságtól? Köszönöm. Elnök, azt nagyon rövid leszek. Engedjék meg először is, hogy megint csak elmondjam, hogy mennyire üdvözöljük ezt a jelentést. Nem csak a tartalma miatt, hanem az időzítés miatt is. Fontos, hogy haladjunk a tanácsban is, és reméljük, hogy ez olyan tanácsi konklúziókhoz vezet majd, amelyeket a következő decemberi külügyminiszterek tanácsa hoz majd meg, és ennek fényében is nagyon jó parlament időzítése. Jó tudjuk, a tárgyalások gyorsulnak New Yorkban, ezért mi hamarabb szükség lesz egy erős, egységes Európai Uniós pozícióra e tárgyalások előestéjén. Mindez persze nem korlátozódik a fenntartható fejlesztési célokhoz, meg, meg a jövőbeli napirendre, hanem része kell legyen egy, egy Európai Uniós ajánlat is. Jövő júliusi Addiszi konferencia finanszírozására vonatkozóan, ahogy az előző szakbizottság utaltam rá, a bizottság jövő év elején terjeszti be irányú javaslatát. Többen utaltak a clustering csoportosítás módszertanára. Ezt az előző üléseken meg a jelentésben is kimerítően tárgyaltuk. Csak rájékoztás gyanánt mondom, még várjuk az első, a főtkár első jelentés tervezetét, eleddig még nem világos ennek hiányában, hogy a főtitkára vajon tesz-e a további clustering csoportosításra vonatkozó javaslatokat, de mi hamarabb várjuk ezeket a javaslatokat. Köszönöm, Stír úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, hadd köszönjem meg én is az árnyék előadók munkáját, meg képviselőtársaim hozzászólásait az eszmecserében. Úgy gondolom, hogy ugye két téma kapott rendkívüli hangsúlyt. Egyrészt a korrupció elleni harc. Ezzel kapcsolatban azt szerettem volna elmondani, hogy teljes mértékben része ez a jelentésnek. Nyilvánvalóan a jelentésnek különféle szakaszai vannak, és, és a, a, a születésének szakaszai, aki az első tervezetet olvasta, ott azért nem volt ilyen hangsúlya jelen, ám a, a módosítók és a kompromisszok rév, révén legalább két bekezdésben súlyozottan és pontosan megfogalmazzuk a korrupcióni harc fontosságát és szükségességét. Egy külön cím fejezet van az emberi jogi megközelítésre, mert nem csak a korrupció hal szerepel, hanem a jó kormányzás fontossága is. Ahhoz fontos ez, hogy a problémák gyökereit kezelni tudjuk, amelyek a fejlesztési napirendet meghatározzák, mint problémák. Konkrét országok, akkor ugyan nem utalunk a jelentésben, tudom, hogy egyenlítő Ginea, Gineában például nincs EU támogatás egy ideje már. Ám szerettem volna még egyszer biztosítani önöket arról, hogy nagyon világosan megragadjuk és megjelenítjük a korrupciáni harc fontosságáról szóló nézeteinket ebben az anyagban. Egyes kompromisszum csomagokban ugyanakkor nem minden frakció jelezte, hogy támogatná azokat, Ám szeretném ehelyett megköszönni a konzervatív frakciónak azt a rugalmasságot, mert évén végül is támogatni tudják a jelentés egészét. A jogok megfelelő védelmet kell kapjanak, és kapnak szerintem a jelentésben, ám az is világos, hogy a tulajdon szociális társadalom működésének biztosítása nekünk, szociáldemokratáknak szintén nagyon fontos itt Belgiumban is az új koalícióban vita van. A keresztény nem akarták konzervatívok között a pénzügyi adóról, ugye hasonló szellemű ennek a vitának a háttere is. De egészében, még egyszer mondom, köszönöm a rugalmasságot a konzervatívok részéről a jelentés tárgyában. Végül pedig hadd mondjam el azt is, hogy egy, szerintem egy kiegyensúlyozott szöveg jött létre, amely megjeleníti a politikai frakciók nézeteit, ő körültekintő volt a kényes kérdésekben, igyekezett nem átlépni bizonyos határokat, amelyek fontosak politikailag, ugyanakkor képes arra, hogy egy erőteljes üzenetet fogalmazzon meg. Várom a délutáni szavazás eredményét, és még egyszer köszönöm képviselőtársaim munkáját, meg a titkárságét. Köszönöm, Stír úr! nagyszerű munkát végzett, délután háromkor szavazunk a jelentésről. Hadd emlékeztessem őket, hogy az Ákácsi EU parlamenti közülésének pontját átettük délután, így hamarabb végeztünk ma reggel, lesz idő a szavazólisták összeállítására, háromkor szavazunk, találkozunk akkor.